erőfeszítésekkel spórolandó, szerettem volna elmondani, hogy Szalafranka úrral a frakcióm teljesen egyetért ebben a kérdésben. Tehát mm, így egyszerűen tudunk szavazni. Köszönöm szépen. Egyetértek, de Kejzer asszony. A napi rendünkön most a szavazás következik a DAF jelentésről, amelynek címe jegyzőkönyv tervezett az Európai Unió alapjogi kartájának a cseh köztársaságra történő alkalmazásáról. A 138-as cikk értelmében megnyitom a népszerinti szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk DAF úrnak. Akkor áttérünk a második DAF jelentésre. Jegyzőkönyv tervezet az Európai Unió alapjogi kartájának a cseh történő alkalmazásáról. akkor megvizsgáljuk, és az egyes módosító első része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most áttérünk az egész állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Duff úrnak. A következő szavazás López Isturiz White és Parvanova asszony. Jelentés a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése egyszerűsített eljárásban név szerint szavazunk. Nyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőknek. Most uh, Peter Stjaszny jelentéséről szavazunk, a szállítási láncbiztosával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló az Európai Unió és Kanada közötti megállapodás. Stjaszny úr szót kér, parancsoljon, megadom a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament arról szavazik, hogy a vám ügyi együttműködés milyen legyen Európai Unió és Kanada között. A szállítási tánc, lánc biztonsága a kérdés. Az 1998-as egyezményt újítja ez meg, amely a jogalapját biztosítja az Európai Unió és Kanada közötti vám együttműködés tekintetében a szállítási lánc biztonságával kapcsolatban. Ez megnyitja az ajtót a vám biztonság végrehajtása tekintetében a nemzetközi kereskedelemben, a logisztikai láncban. Ide tartozik a konténerek biztonsága és a legitim kereskedelem. Az Európai Unió költségvetésére nincsen hatása, ez nyilvánvalóan javítja majd Kanadával történő együttműködésünket, ezen kívül valószínűleg üdvös lesz az átfogó gazdasági tárgyalásokra is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, én köszönöm. Most akkor név szerint szavazunk a Stjasznyi jelentésről. Nyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Stjasznyi úrnak. Most akkor a Gigold jelentésre térünk át, az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete. Így megnyitom a kettes szavazással mellette, a kettes módosító szavazással ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a következő oka fogyott, és most akkor az egész tervezetről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gígold úr kér szót. Kedves kollégák, most szavaztunk a változásokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európai Bankhatóság számára megnyíljon az út az EKB számára a közös felügyelet irányában. Sajnos néhány tagállam még nem készült el a ratifikálással, és az Európai Bankhatóságra vonatkozó jelentésem pedig Marian Tyson jelentéséhez kapcsolódik, amely megadja az EKB-nek a hatalmat, hogy felügyelje a hitelintézeteket. Tehát a jelentésemről a végső jogalkotási szavazás azért szükséges, hogy demokratikusan tudjunk erről a bankunióról, fiskális és bankunióról szavazni. Tehát itt azt javaslom, hogy halasszuk el a jogalkotási részről való szavazást. Köszönöm szépen. Tehát akkor most erről a javaslatról szavazunk. Megnyitom. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát a záró szavazást a jogalkotás részről elhalasztjuk, és Marian Tyson jelentésére térünk át. Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikák foglalkozó. Második módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor szavazunk a változtatott javaslatra mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most teljesen úr, teljesen asszony elnézést kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is kérnék egy halasztást, és pedig itt a jogalkotási állásfoglásról, és pedig az ügyrendünk 56-os pontja alapján ugyanaz az indokolásom, mint GIGOLD úrnak. Hétfőn 17 órakor és tegnap is elmondtuk a vita során, amelyet a bankfelügyeletről folytattunk. Tehát én is azt kérem, hogy halasszuk el. Igen, ki támogatja? Ki veti el? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Tehát akkor elhalasztjuk. Akkor áttérünk a Rojtová jelentésre, pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályok harmonizációja. Rojtová asszony jelentkezett. Parancsoljon! Vážení kolegové, pirotechnická... Tisztelt kolléganők és kollégák! A pirotechnikai irányelvet kivették eh, azokból az irányelvekből, amelyek technikai termékek harmonizációjára vonatkozik. Tehát ide tartozik például a gépjárművekben az airbagek kérdése is. Tehát szeretnénk az Ázsiából érkező termékeket biztonságosabbá tenni. Köszönöm szépen. Akkor most az 52-es módosításról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a következő módosító okafogyottá válik, akkor most az egész javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig Név szerint szavazunk. A javaslatról megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A bizottság alelnöke Rén úr szeretne hozzászólni. Szeretnék az Európai Parlament alelnöke lenni. Elnök asszony, igen, tisztelt tagok. Tehát eh, én igazából a tűzoltást támogatom, és nem a pirotechnikát, de azért mindenképpen köszönöm Rojtavár asszonynak a jelentést, hogy eh, előterjesztette ezt a javaslatot. A kompromisszum eh, tekintetében és az első olvasatban történő megállapodás érdekében a bizottság nem fogja megakadályozni a szöveg elfogadását és támogatjuk a kompromisszumot is. Azonban a bizottság komolyan aggódik az irányelv által létrehozott szakbizottságban, hogy megfelelő hatékonysággal végzi a munkáját. És ezt szerettem volna a plenáris ülésen szóvá tenni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor szavazunk a Boris jelentésről, az média médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása, tehát akkor szavazunk az ötös első részéről, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a 28-as bekezdés első része mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 29-esről név szerint. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 30-asról név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. A 42-esről külön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 45-ös két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 47-es bekezdés első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es eh, név szerint megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk, a 69-es mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Most az egészről szavazunk, név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Boris úr, gratulálok, és mindenkinek jó étvágyat. My colleague is coming.